az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások tárgyában a bizottság nyilatkozata lesz. Kérem Almónia biztos úr, urat, hogy tartsa meg a bevezetőjét. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság névében, nevében eh, beszeretnék számolni arról, hogy miért akarjuk megerősíteni a 90 milliós eh, Vietnámmal az együttműködést. Az Ázénben ez a harmadik legnagyobb ország, és eh, nagyon nagy lendülettel fejlődik, tulajdonképpen sikersztorinak mondható 86-ban reformokat vezettek be, amelyek nyomán Vietnám az egyik legszegényebb országból az egy negyed század alatt virágzó fejlődő országá változott. Hat százalék alatt volt valamivel 2008 és 2012 között a fejlődési rátája, és tavaly már Indonéziát is meghaladta az Európával folytatott kereskedelem mértéke, tehát az Ázián régióban most Vietnám a legfontosabb kereskedelmi partnerünk Szingapur, Malázia és Tájföld mellett. Az európai országokban a gazdasági fejlődés 90%-a majd Európán kívül fog létrejönni, és mivel az Ázián országai a leggyorsabban növekvő gazdaságok, nagyon fontos partnereink lesznek a jövőben, és fontos az, hogy a Vietnámhoz hasonló gazdaságokkal szorosabbra fűzzük a kapcsolatainkat. A nemzetközi kereskedelem és a befektetés az a gazdasági felendülési stratégiánknak része is. A végcélunk az, hogy az egész régióval elérjünk kereskedelmi megállapodásokat. A vietnámi megállapodás szolgáltatásokra, befektetésekre, közszolgáltatásokra, fenntartható fejlődési intézkedésekre és szabályozási keretről szóló megállapodásokra fog koncentrálni, és a kereskedelmi és a politikai intézkedések ugyanúgy részt fognak benne venni. Ráformokat fognak továbbra is végrehajtani, egyrészt a WTO-ba való belépés, másrészt pedig az átláthatóság fejlesztése értelmében, így valóban a gazdaság érdekét fogják szolgálni. Vietnám más megállapodásokat is elkezdett tárgyalni az áziánon keresztül, illetve a, a csendes óceáni partnerségeken keresztül. A biztos március 17-én találkozót tartott a vietnámi miniszterelnökkel, és az eszmecsere során kifejezték a reményüket, hogy nem sokára ideális esetben októberig alá fogják tudni írni a szabadkereskedelmi megállapodást, annak érdekében, hogy az európai vállalkozások minél előbb kihasználhassák az előnyöket, és minél előbb növekedést tudjanak koholni a megállapodásból. Köszönöm azt, hogy nagyon világos üzenetet tudtunk így közvetíteni partnereinknek a megállapodással kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, csak Kászpari úr szeretne hozzászólni ehhez a témához tisztelt Karasz elnök, tisztelt kollégáim! Mennyire fontos a nemzetközi kereskedelemben való részvétel, amikor a gazdaságot is ösztönzi? Hát ezt igazából az ASEAN régióban látjuk, ahol a globalizációban az országok valóban elkezdtek részt venni, és fantasztikus gazdasági fejlődést tanúsítottak. Már egy éve folynak ezek a tárgyalások, a mandátumunk már akkor is nagyon intenzíven tudtuk használni, és az Európai Parlament támogatta ezt a mandátumot. Most az állásfoglalásunkkal azt akarjuk megerősíteni, hogy valóban a tárgyalásokat minél előbb fejezzék be, és a nyilvánosság felé szeretnénk kifejezni a beli kívánságunkat, hogy a tárgyalások mindenképpen átláthatóan folyjanak az országgal. Először is szeretném, hogyha biztosítanánk egyrésztről azt, hogy közép, illetve hosszú távon Vietnám Vietnámmal jó kapcsolataink legyenek, hiszen nagyon erősen fejlődő országról van szó, viszont lesznek átmeneti időszakok is, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy az átmeneti időszakok végét pontosabban határozzuk meg, hogy ezek ne, hogy a szabályok végrehajtásával kapcsolatos követelményei ne húzódjanak el évtizedekig. Na most Vietnámban nagyon sok területen nincsenek olyan, nem, nincs olyan fejlődés, mint itt az Európai Unióban, ezért nagyon fontos, hogy a befektetéseket védjük annak érdekében, hogy az Európai Uniós befektetőket Vietnámban is ugyanolyan jogi lehetőségek és védelmek illessék meg, mint itthon Európában hogy ne legyen annak még a kétségesen állhasson fönn, hogy a politikai befolyás miatt a vietnámi kormány olyan intézkedéseket hoz, amelyek előnytelenek lesznek majd az befektetőink számára. Remélem, hogy az erre vonatkozó módosítóinkat majd a kollégáink meg fogják szavazni köszönöm a bizottságot, bizottságnak, hogy ilyen aktívan működik közel a tárgyalásokból, és örülünk neki, hogy ebben az évben szeretnék leállítani, már befejezni és aláírni az, e, a megállapodást. Köszönöm azt is, hogy Werner Langen, aki az Európai Parlament részéről is delegációban vesz részt, és támogat ezeket a tárgyalásokat, ilyen sok munkát fejtett ki ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy a következő periódusban valóban le tudják zárni a tárgyalásokat, tárgyalásokat, és létrejön a megállapodás. Elnök, köszönöm szépen kolléga, most Bert Langen kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégáim, valóban meg vagyunk győződve arról, hogy a kereskedelem megerősíti a fenntartható fejlődést, és ezért támogatjuk a Vietnámmal folytatott tárgyalásokat, mivel Vietnám olyan ország, amely a kereskedelmen keresztül valóban jólétet tud teremteni polgárai számára. És úgy gondolom, hogy a hét tárgyaló forduló tényleg jó, de elmondanám azt is, hogy csak a igazságos követelmények állításával tudjuk megvalósítani a céljainkat. Egyrészt az állatvédelem, és a nemzetközi állatvédelmi normák betartása olyan, amit követelnünk kell, annak érdekében, hogy a külön, külön, különleges állatfajokkal ne kereskedjenek illegálisan. Ezen kívül a a nyilvánosság bevonása is fontos, illetve annak biztosítása, hogy az alapvető környezetvédelmi, szociális követelményeket, illetve a munkavállalók követelményeit megfelelőképpen alakítsák. Különösen azoknál a vállalatoknál, ahol, a, amelyek majd kereskedelmi fog, kereskedni fognak velünk, a fenntarthatóságot mindenképpen meg kell, hogy követeljük. Köszönöm szépen, Rinaldi úr, Köszönöm, elnök úr. Megvannak a szabadkereskedelmi egyezmény tipikus elemei számunkra egyes ebben az esetben, de itt azért, mint általában a hasonló jellegű tárgyalások, egyezmények esetén tisztázni kell egyes kérdéseket. Például a szolgáltatások és az állami szolgáltatások kérdését. A másik a generikus gyógyszerek rendelkezésre bocsátása a vietnámiak számára. Erről nekünk határozott véleményünk van a bizottság számára, és a másik a vám visszatérítés, gyúti drawback és a származási eredetszabályok. Vietnám diktatúra. Akárhogy is nézzük, diktatúra, nincs szólásszabadság, a kisebbségeket elnyomják, a keresztény lakosságot, akik a hegyes vidékeken élnek, üldözik, egy pártrendszer van, amely elnyomja a civil társadalmat, a bloggereket például üldözik, bíróság elé citálják. Hát mi a helyzet? Mi a, mit kíván tenni a az emberi jogi záradék érdekében a bizottság, ott van a nyomonkövetési mechanizmus, az egyezmény esetleges felfüggesztése arra az esetre nézve, hogyha az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. A másik, a piacok kölcsönös megnyitása. Mi a helyzet ezzel? Mi itt a cél? Csak a kereskedelmi adásvétel, vagy pedig ambiciózusabb célok is vannak, mégpedig az, hogy szeretnénk ezt az országot fejleszteni. Kényes kérdések ezek, ez sokkal kényesebb, mint Indiával vagy Malajziával való tárgyalások. Van itt egy másik ország, Szingapur, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra ugyanez vonatkozik. Csárádi kolléga. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, biztos úr, a szabadkereskedelmi megállapodás jelentés tevője voltam az INTA bizottságban, ez nagy megtiszteltetés számomra. Először is reális okai vannak, hiszen ígéretes felülő piaca van Vietnámnak, és ígéretes partnere az EU-nak. A másik, Kevesen tudják, hogy a vietnámi közösség az én országomban, Cseh köztársaságban relatíve a legnagyobb vietnámi közösség a 28 EU tagállamban. Éppen ezért nagyon örültem annak, hogy eleget tehettek ennek a feladatnak. Előadóként örömmel láttam, hogy a tárgyalások gyorsan alakulnak, és sikerült közös nevezőre jutni mindkét fél részéről, és annak is örülök, hogy a kölcsönös előnyök megállapodása megszületik az év végéig. Az Intában mi szerintem kiegyensúlyozott állásfoglalást fogadtunk el, hozzájárulva a tárgyalások sikeréhez. Három prioritásunk van, ami a tárgyalásokat illeti. Néhányból egyet kiemelek, az összes rendelkezés az FTA keretében WTO kompatibilisek kell, hogy legyenek, jelentős piaci hozzáférés történjen, a vám és nem vám korlátok lebontásával, és a közszolgáltatásokat tisztázni kell, más szolgáltatásokat, és valamint a hazai és a külföldi szolgáltatóknak egyelő esélyeket kell biztosítani, a másik pedig, hogy átláthatóság legyen, vitarendezés, jogbiztonság, ez rendezve legyen, és mindkét fél kötelezze el magát a szellemi tulajdonjog betartására, az egészségügyi és növényegészségügyi szabályok követésére, másrészt pedig mindkét fél nemzetközi standardokat vegye figyelembe az emberi jogok és a környezetvédelmi megállapodások terén. Köszönöm a bizottság munkáját, köszönöm a kollégáknak, az árnyék jelentéstevőknek a konstruktív együttműködést, és remélem, hogy a plenáris el fogja fogadni ezt a javaslatot. Köszönöm, Murphy úr. Thank you, President. Uh, essentially this resolution... Köszönöm szépen. Ez tulajdonképpen az európai nagyiparnak nyit megfelelő lehetőségeket, hogy megkezdhessék a kereskedelmet a szabadkereskedelmi megállapodás keretein belül. De meg kell néznünk a vállalatok szociális felelősségvállalását, a környezeti kérdéseket, az emberi jogokat, a környezeti jogokat és az állatok jogait, hiszen csak így jöhet létre valóban fair kereskedelem a vietnámi és az európai cégek között. A megfelelő vitarendezési eljárásokat is le kell fektetni, és határt kell szabni a túlzott és semmit sem figyelembe vevő profit hajhászatnak. Az amazoniai területen megvoltak a megfelelő problémák az olajjal kapcsolatos cégeknél, és ne felejtjük el, hogy Vietnám nagyon sokat még nem írt alá az ILO alapvető szabályairól, az egyesülési szabadság, a szervezkedési jog, illetve a gyermek munka tekintetében. Köszönöm szépen, Bastian Belder következik. Köszönöm, elnök úr, itt vagyok, itt vagyok, meg vagyok. Tisztelt elnök úr! Az a szöveg, ami most itt elfogadásra vár, párbeszédről beszél, szabadkereskedelmi megállapodásról, tárgyalásról, kereskedelmi politikáról, ugyanakkor emberi jogokról és környezeti jogokról is. Valaki már említette a keresztények helyzetét Vietnámban, illetve a velük foglalkozó civil szervezetek helyzetét. Nagyon örülök annak, hogy mások is foglalkoznak ezzel a témával. A civil szervezetek elég sok panaszt juttattak el hozzánk a keresztény közösség üldöztetése kapcsán. Vallási jogaikat nem gyakorolhatják, a különböző vallási közösségeknek külön engedélyt kell kérniük, hogy vallásos eseményeket, miséket szervezzenek, és ezeket nagyon szigorú és korlátozó szabályokhoz kötik. Nagyon sok katolikus családnak egyszerűen el kellett költöznie onnan, ahol élt, mert ellehetetlenítették az életüket. Nagyon sokszor hatóságok lépnek fel a keresztény közösségek ellen. Éppen ezért úgy gondolom, hogy egyáltalán nem működik a vallásszabadság, sőt, még vallási rendőrséget is működtetnek. Ezért el kell érnünk, hogy az emberi jogi záradék ne csak szövegekben létezzen, hanem ezt be is tartassák Vietnámban. Köszönöm szépen, Proust következik. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt években Ázsia a világgazdaság megkerülhetetlen részevője lett. A nyugati piacok nehezen találnak magukra, de az ázsiai országokban 5-6 százalékos, sőt néha kétszámjegyű növekedési rátát mondhatnak magukénak. Az EU nem maradhat közömbös. Néhány éve már látjuk, hogy a feltörekvő országok erős gazdaságok, igazi partnerek, és velük kereskedünk. Néha naivak vagyunk, néha arrogánsak, és nem értékeltük az ért az ő erejüket, ezt eh, javítani kell. Vietnámban 2013-ban több mint 5%-os volt a gazdasági növekedés, és ez jelentős. Nem szabad elszalasztani ezt az alkalmat, privilegizált eh, kapcsolatokat kell egy ilyen gazdasági eh, fejlődést megvalósító országgal. Már szó volt a szabadkereskedő egyezményről, folynak a tárgyalások, kielégítőek mindkét fél részére. Az EU részéről védeni kell a saját cégeink érdekeit, a legfontosabb szektoraink érdekeit, de közben meg kell nyitni a piacainkat, és oda kell figyelni arra, hogy ez a megállapodás főként az EU számára legyen előnyös Vietnám eh, magas fejlettségű technológiát importál az EU-ból, és eh, elismeri a eh, újító technológiában Európa jelentős szerepét. Ez az egyezmény versenyhelyzetbe jutatná az EU-t a világ többi részén is, és szerintem Európa nem késheti le ezt a találkozót Ázsiával, partnerséget kell kötni Ázsiával, és együtt egy versenyképesebb Európáért harcoljunk nemzetközi szinten. Köszönöm. Mártin úr. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm ezt a kereskedelmi tárgyalást, de meg kell mondjam, hogy kollégáimtól ellentét, ellentétben én nem csak a piac megnyitásában hiszek, minden megállapodás fair növekedést támogatja Vietnámban. Itt főként a föld kisajátítással kell foglalkoznunk, ez nagy probléma a Vietnámban, és nem szabad olyan kereskedelmi megállapodást kötni, ami az európai vagy más cégek földszerzését szolgálja. Robusztus fejlesztési és emberi jogi fejezet van általában az ilyen megállapodásokban, ha nincs, akkor az frakció ezért kiáll. Ami a megállapodást illeti, beszélni kell az állatok helyzetéről, a az egészségügyi helyzetről, az állatok helyzete Vietnámban igen nagy aggodalomra ad okot. Már Koreával volt megállapodásunk, ugyanezt tehetnénk Vietnám esetében is regionális megállapodás része kell, hogy legyen ez, és minél hamarabb egy ASEAN megállapodásra kell törekednünk, elnök úr. Köszönöm, Bílan úr. Köszönöm szépen. A szabadkereskedelem több oldalú rendszere kifejezi, hogy mennyire fontos a piacalapú kereskedelem nemzetközi szempontból, amely polgárokat támogató jellegű. Vietnám az ASEAN csoport tagja, és évente 8%-os GDP növekedést produkál, ezért reméljük, hogy még ez év végéig megköthetjük a megállapodást, és kiszélesíthetjük az együttműködést. Nagyon fontos, hogy hangsúlyt helyezzünk a szabad, egyenlő versenyre, a kereskedelem vám, illetve nem vám jellegű akadályait el kell hárítani. Emlékezzünk arra, hogy Vietnámban még mindig megsértik az emberi jogokat, ezért az EU és Vietnám közötti együttműködés során ezt is meg kell figyelnünk. Köszönöm szépen, most az ezen delegáció vezetőjét, Werner Langen kérem szólásra. Köszönöm szépen, igaza van Almunia úrnak, valóban sikertörténet gazdasági szempontból Vietnám, és ö, tényleg jó lenne, hogyha minden ázien országgal kötnénk megállapodást, de nagyon nagyok a különbségek az országok között, ezért jelenleg nincs remény arra, hogy közös megállapodást kössünk. Öt országgal tárgyalunk kereskedelmi megállapodásról, hét további országgal partnerségi megállapodásról én úgy gondolom, hogy a gazdasági szabadság és a jó gazdasági kapcsolatok csak úgy létesülhetnek meg, hogy létesülhetnek, hogyha a politikai helyzet is rendben van, és ezt a vietnámi partnereink is tudják. 2013 márciusában minden kereskedelmi partnerrel intenzíven tárgyaltam erről a témáról is, és ezért csodálkoztam, hogy a kommunista párt mennyire kedvetlenül és bátortalanul utasított el minden ilyen reform kísérletre való felszólítást. Vietnámban 35 millió embernek van hozzáférése az internethez, és mégis a rezsim nagyon sok bloggernek a munkáját akadályozza, korlátozza ezzel erről beszélnünk kell. Ezért nagyon fontos, hogy a parlament a bizottságot arra hívja fel, hogy átfogó legyen ez a tárgyalás. Az, hogy a következő lépcsőfokon, amikor nagyon sok szabadkereskedelmi tárgyalást fogunk majd látni, és amikor a 28 tagállamnak ratifikálni kell a a megállapodást, akkor minél gyorsabban tudjunk majd lépni. És várom, hogy ez a munka valóban elunduljon. Köszönöm, Badály Kucset már következik. Köszönöm Kedves Biztos úr, nagyon örülök annak, hogy a 2012-ben megkezdődött tárgyalások jól folynak, és a megállapodás befejezésére, megkötésére is reményeink vannak. Ugyanakkor az emberi jogok és a munkavállalói jogok Vietnámban nem megfelelőek. Remélem, hogy ezeknek a javítása, kiterjesztése meg fog történni, és ez így nagyon fontos lépés lesz az ország számára is a fenntartható fejlődés is egy kötelező jellegű záradékba kell hogy szerepeljen a megállapodásban mert ez az európai politikák fontos része. nagyon fontos hogy a követelések ugyanakkor ne legyenek olyan magasak hogy azokat ne a megállapodás útjába álljanak mivel ez a megállapodás nagyon jó lehetőséget ad mind a két fél számára a kereskedelem a, a külföldi tőkebefektetés és más területeken az együttműködés megerősítésére az országgal és az Áziánnal is. Elnök úr, köszönöm szépen, Kelly úr következik. Uh, uh, uh, köszönöm, elnök úr. Más hozzászólókhoz hasonlóan én is üdvözlöm az FTA-s tárgyalásokat, Vietnámmal. Az utóbbi időszakban Kanadával, Koreával és Dél-Amerikával is kötöttünk szabadkereskedelmi megállapodást. Ezek mind remek eredmények. Reméljük, hogy hamarosan sikerül lezárni a Vietnámmal kapcsolatos FTA tárgyalásokat is. Vietnám óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt években néhány évvel ezelőtt, hogyha valaki azt mondta, hogy Vietnám, akkor mindenkinek a vietkongok és a háború ugrott be. Most viszont nagyon komoly kereskedelmi partnerünké vált már Vietnám. 2012-ben már nagyon jelentős volt a kereskedelmi kapcsolat, és a közvetlen külföldi befektetések pedig elérték az egy milliárd, milliárdos összeget Vietnámban. Nagyon fontos, hogy lehetőséget nyújtsunk a saját iparunknak, a saját vállalkozásainknak, hogy többet exportáljanak Vietnám irányába. így továbbra is munkahelyeket lehet teremteni, és valamilyen módon talán csökkenthetjük a recessziót. És mint ahogy a többi hozzászóló is elmondta, nagyon fontos, hogy az alapvető emberi jogokat mi is követeljük. Tehát az egyesülési szabadságot, a szólás szabadságát, a sajtószabadságokat maximálisan be kell tartatnunk Vietnámban. Összességében úgy gondolom, hogy hatalmas lehetőségek rejlenek a Vietnámmal megkötött FTA-ban, és reméljük, hogy ezt még az év vége előtt tetőre lehet hozni. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, a KSDI a spontán felszólások során nem jelentkezett senki szólásra, ezért most visszaadom biztos úrnak a szót, hogy tartsa meg zárom beszédét. Thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a parlament összes képviselőjének, akik hozzászóltak a vitához. A legtöbb hozzászólás egybecseng a bizottság álláspontjával, mégpedig azzal, hogy ez a szabadkereskedelmi megállapodás, ha lehetséges, ebben az évben tető alá kell, hogy hozódjon, és ez sok oknál fogva hasznos kell, hogy legyen mindkét fél számára. Válaszolnék néhány megjegyzésre és aggodalomra, amelyekről hallottam a felszólásokban. Először is a az emberi jogok, ez fontos gazdasági és kereskedelmi partnereinknek tiszteletbe kell tartaniuk az emberi jogokat. Az intézményes párbeszéd során is erről szólunk, ami ezt a megállapodást illeti, és monitorozni fogjuk az emberi jogokat, az emberi jogok helyzetét, főként akkor, amikor veszélyes helyzetekről, kockázatokról van szó ebben az országban. Ami pedig a munkavállalók jogait illeti, munkavállalás része a szabadkereskedelmi egyezmény egyik fejezetének a szöveg jelenlegi már megtárgyalt változatának, és a tárgyaló feleinknek sikerült megállapodnia erőteljes nyelvezetben, ami az ilót illeti, ilórendelkezéseket, és szó van arról is, hogy a munkavédelem magas fokú kell, hogy legyen. Szó van az állatvédelemről is. Vietnám beleegyezett abba, hogy ezek a kérdések belekerüljenek a szövegbe. A kereskedelem és fenntartható fejlődés fejezetben szerepel ez, de mi ezt az egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések körébe is belevetettük. Köszönöm a megjegyzéseket, és remélem, hogy az új parlament első hónapjaiban a bizottság tájékoztathatja majd a parlamentet a tárgyalások sikeres lezárásáról. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. És most pedig a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság állásfoglalását ezzel benyújtottnak tekintem. Lezárom a napi rendi pontot. A szavazást a jelentésről, az állásfoglalás indítványról ma 12-kor tartjuk. Következik a napi rendi pont, amely a Péterle kolléga által írt jelentés rövid ismertetése lesz az EU-Japán stratégia.